Hát nagyon fontos, hogy eh, ez a probléma meg legyen oldva. Köszönöm tehát eh, az önök hozzájárulását is. Köszönöm, Eston asszony. Ön eh, ez, ezzel lezárom a mai ülést. Mindenkinek szép estét kívánok. Ah.